Patricia Deluca pedig a szülői felügyeleti jogszakértője. Köszönöm szépen, állnak asszony! Patricia Deluca vagyok, és a bizottság nevében fogok általánosságban szólni, és utána pedig a kollégáimnak adom meg a szót a specifikus kérdésekre válaszolandó. Először is az Európai Bizottság mélyen együttért az áldozatokkal, az családon belüli erőszak, a diszkriminatív kezelés kapcsán, illetve annak kapcsán is, hogyha valamely szülő nem tud kapcsolatot tartani a gyermekével, illetve megvonják tőle ezt a jogot. Az itt ismert esetekkel már foglalkozott az Európai Bizottság, és a bizottság, az Európai Bizottság tehát írásos választ is adott ezekre az esetekre. Köszönjük a petíció benyújtóinak, hogy a legfrissebb információkkal is szolgáltak az esetükről, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezekben az esetekben a jogi értékelés nem változtatják meg az új információk. Összevetve azzal, amit az előző PETI szakbizottság ülésen 2013. februárjában ezen esetek kapcsán mondtunk, nem változott meg a bizottság jogi értékelése. Ma egy új petícióról is hallottunk, és sok más petíciót meg írásban is benyújtottak az Európai Bizottság. Volt olyan petíció, amelyről az Európai Bizottság csak tegnap kapta meg az írásos dokumentumot, de ennek ellenére általánosan értékelni tudjuk az ügyeket. Ezek az ügyek különböző helyzetekre terjednek ki, hiszen a itt a gyermeke elrablásról, a felügyeleti jog elvételéről, a családi erőszakról, láthatási jogról, alapjogi sérelemről, a nemzetiség vagy pedig alapjáni diszkriminációról, mi több a, egy esetben az orvosi felelőtlenségre, vagy a dokumentumokhoz való hozzáférés tilalmá lehetetlenségéről van szó. Szóval, tehát el tudja képzelni, hogy sok bizottsági szolgálatot be kell vonni ezen ügyek ismertetésébe, vizsgálatába, de hogy már korábban is tettem, most is egy áttekintést szeretnék adni azok arról a jogi helyzetről, amelyben Dánia van és arról, hogy az Európai Uniónak milyen jogköre van ezekben az esetekben, milyen felhatalmazása van. Az Európai Bizottság jogköre korlátozott, hiszen a bizottság a közösségi jog alkalmazását ellenőrizheti a tagállamokban, az, az alapjogi karta érvényesülését is ellenőrizhetjük. Azonban ezek az esetek úgy tűnik, hogy nem teszik lehetővé, nem te, ezekre az esetekre nem terjed ki az Európai Uniós jogszabályok egyike sem. Különösen azokra a kérdésekre nem, amelyekben az igazságügyi hatóságok döntéséről van szó, vagy pedig a különböző szociális szolgálatok, vagy a önkormányzati vagy állami szociális hivatalok működését sem tudjuk felügyelni az Európai Bizottság részéről. Ráadásul Dánia speciális státusa rendelkezik az Európai Unióról szóló szerződés kapcsán, mégpedig azért, mert az Európai Unió igazság, ügy, biztonság és szabadság belül hozott jogszabályai nem vonatkoznak Dániára. Kivételt kapott Dánia. Az európai szülői felelősségről és szülői felügyeletről szóló jogszabály, ez úgynevezett Brüsszel 2-es jogszabály egész egyszerűen nem hatályos Dániában, ezen kivétel okán. Tehát csak a nemzetközi egyezmények érvényesek Dániában, például az ég, azaz a hágai konvenció. A hágai konvenció, tehát a hágai egyezmény. Az európai jogszabályok csak a vége az igazságügyi döntések elismeréséről szólnak, tehát hogyha egy tagállamban egy szülőnek a bíróság láthatási jogot biztosított, akkor ezt érvényesítheti a másik országban is, másik tagállamban is. Ám magának a bíróságnak a döntésében nem tudunk beleszólni. Az Európai Bizottság vagy az Európai Hatóságok nem tudnak beleszólni. Ennek következtében tehát az Európai Bizottság nem rendelkezik általános jogkörrel a tekintetben, hogy konkrét esetekbe beleszóljon, olyan esetekbe, amelyek nem e, érintik az európai jogszabályokat. Most pedig meg szeretném adni munkatársaimnak, Claudia Hánnak első körben a szót, aki az családon belüli erőszak és az áldozatvédelem kérdéséről fog szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy hogy meghallgathattuk ezeket az eseteket, azt kell, hogy mondjam, hogy személyesen nagyon meg vagyok rendülve mindez alapján, amit hallottunk. De mindennek ellenére Európai Bizottságként, hiszen ezt az intézményt képviselem, formálisabb választ kell adnom. Az én osztályom a büntető joga kérdéseivel foglalkozik, éppen ezért a bűncselekmények áldozatainak védelméről szóló szabályokról szeretnék szólni. Az Európai Unió sok kezdeményezést tett annak érdekében, hogy a bűncselekmények áldozatait megvédje. Az Európai Parlament is fogadott el ilyen jogszabályt, és természetesen az családon belüli erőszak áldozataira is kiterjed ez az áldozatvédelem, valamint a stalking, a harassment, tehát a különböző zaklatás és zaklatási formák áldozatainak védelmét is szabályozzuk. Ezen felül a büntető eljárásokban az áldozatvédelem ről is jogszabályokat fogadtunk el, mennek következtében a nemzet, nemzeti büntetés eljárási, illetve polgári perrendtartási szabályok megváltoztak az áldozatvédelem biztosítás, áldozatvédelmet biztosítandó, illetve a külföldre való utaztatás kérdését is szabályozunk. De mindezzel kapcsolatban sajnos csak azt mondhatom, amit kollégám az előbb már elmondott. Dánia specifikus helyzetben van. Minden eszközünk tekintetében, ugyanis Dániára nem vonatkozik sem a 2012-es áldozatvédelmi öm, irányelv, amelyet egyébként minden tagállam 2015-re kell, hogy beültessen, de Dánia addigra sem, egész egyszerűen ezekre a kérdésekre Dániában nem érvényes az Európai Uniós jog, és a két, azon két jogeszközre, amelyek a határon átnyúló esetekre vonatkoznak, ezek se, vonat, ezek se vonatkoznak Dániára. Ilyen módon, nagy sajnálatos módon Formálisan csak azt tudjuk mondani, hogy az Európai Bizottság nem rendelkezik joghatósággal ezekben a kérdésekben. Köszönöm szépen. Meglehetősen kiábrándító válasz ez. Igen, a következő parancsoljon. Um, Köszönöm, elnök asszony a bizottság gyermekjogi koordinátorával dolgozom együtt. Szeretném elmondani, hogy a koordinátor milyen munkát végez, amely ö, foglalkozik, amely ö, kapcsolatban áll ezekkel az ügyekkel. Ez nem foglalkozik az egyes ö, egyéni petíciókkal, ez csak egy általános jellegű munka. Az Európai Parlamenttel együtt működünk. Az Európai Parlament megkezdte a bizottságot, hogy dolgozzon ki egy kísérleti projektet a tudatosság növeléssel kapcsolatban. Különböző nemzetiségű szülőket céloz ez meg, és a gyermekek jogaival kapcsolatos. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindenki hozzáférjen a megfelelő információhoz, hogyha bármilyen probléma felmerül a több nemzetiségű pároknál. Tehát a cél az információnyújtás, ez nem jogi jellegű munka, nincs, nem jogszabályokról van szó. A másik része a munkánknak felmérést végzünk azokról a gyermekekről, akik különböző jogi eljárások alanyaivá válnak, ez büntetőjogi és polgárjogi, valamint közigazgatási eljárásokra is kiterjed, minden olyan jogi eljárásra, amely a felügyeleti joggal kapcsolatos is, amelyekről itt is szó van. Tehát ennek a felmérésnek a célja, hogy felmérjük azokat a különböző jogszabályokat és jogi eszközöket, amelyek az egyes tagállamokban rendelkezésre állnak. A munkánk harmadik része, amiről szeretnék beszámolni, irányelvek kidolgozásával foglalkozunk a gyermekek védelmével kapcsolatban a tagállamokban. Legyen mindenki számára világos, hogy az uniónak nincsen hatásköre a gyermekvédelem területén, ez a nemzeti ez nemzeti hatáskörbe tartozik, csak szeretnénk megerősíteni a gyermekvédelmi mechanizmusokat, és szeretnénk, hogyha integráltabb megközelítést alkalmaznának a tagállamok, hiszen sokszor olyan helyzetbe kerülnek a gyermekek, amikor nem egy dimenzió érinti őket, hanem több, különféle, több tagállam, egy tagállam különféle intézményei, vagy akár több tagállam intézményei is a képbe kerülhetnek az ügyökben, és szeretnénk megnézni, hogy az egyes tagállamokban hogy néznek ki ezek a gyermekvédelmi intézmények, és ö, szeretnénk iránymutatásokat kidolgozni a számukra, hogy megerősíthessék ezeket, és hogy ö, tudják, hogy hogy tudják az európai finanszírozást igénybe venni e rendszerek megerősítésére. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Thank So. Tehát, Bosztinára úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt petíció benyújtok, tisztelt kollégák, ez egy nagyon fájdalmas nap, amelyre emlékezni fogunk. Ez megmutatja, hogy milyen korlátai vannak az uniónak, a terveinknek, és hogyha egy-egy tagállam vissza, vagy a tagállam hatóságai visszaélnek a hatásköreikkel, ezekkel bizony foglalkozni kell. Fel kell lépni ezzel szemben. Politikai pályám elején már rájöttem, hogy a kopenhágai kritérium célja a, demok, a tagállam jelöltek demokratikus teljesítményének a mérésére szolgál. Soha nem gondoltam, hogy egy nap a kopenhágai kritériumokat ilyen az emberi jogsérelem, ilyen súlyos emberi jogsérelemre kell alkalmazni. Ez hihetetlen. Én szeretem Dániát. Mindig is nagyra értékeltem a Dán demokratikus intézmények működését. De a bizottságot hallgatva, és ezeket a drámai tanúságtételeket hallgatva, bizony vannak olyan kérdések, amelyekkel a bizottságnak foglalkoznia kell. Az első kérdés, hol van az egyenlő bánásmód, a bíróság előtti egyenlő bánásmód a két szülő tekintetében? az EU állampolgárok alapvető joga, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek a bíróság előtt, de a bez petíciók benyújtói elmondták, hogy világos, egyértelmű diszkrimináció, diszkrimináció van az állampolgárság, a nemzetiség alapján, sőt, még más EU tagállamok állampolgárait is különböző képpen kezelik a Dán hatóságok, a Dán bíróságok. Hogyha valakit Romániában valakivel szemben így járnának el, én lennék az első, aki azt kérném, hogy szankciót alkalmaznak az országgal szemben, mert ez elfogadhatatlan. Az EU állampolgárok joga, hogy a, mind a két fele, félel szemben egyenlően járjanak el. A petíciók benyújtói azonban egymás után mondták el, hogy a, az egyik felet privilegizált módon kezelték, a másod pedig szinte mindig megfosztották alapvető jogaitól. Ez elfogadhatatlan. Nem Oroszországról van szó, vagy más országokról, hanem ö, EU tagállamról. A rendőrség, amikor olyan döntést hoz, hogy egy EU állampolgár útlevelét visszatartja, ez világosan a szabad mozgás alapvető jogának megszegése, még ha nem EU tagállamról lenne szó, akkor is ez lenne a helyzet. De hogy visszatartják az útlevelét, tehát korlátozzák a szabad mozgásában, hogy egy más tagállamban tartózkodjon vagy oda elmenjen, ez jogsérelem. Ezt a döntést a rendőrség hozta. A rendőrség nem hozhat bírói határozatot. Hogyan használ, fogadhatjuk ezt el csak azért, mert a Dán rendőrség hozta ezt a döntést? Ez elfogadhatatlan. Egyértelmű brutális visszaélés ez a hatóságok részéről beavatkozás a családok életébe, a szülők és a gyermekek jogainak megsértése. Spártában a drákói szabályokat szabályok alapján döntöttek arról, hogy melyik gyermek maradhat életben, melyik nem. Hogyha a gyermek fogyatékos volt, vagy beteg volt, akkor a halál várt rá. Elfogadhatjuk, hogy egy hatóság Európában akárhol maga döntsön, hogy mi a helyes és mi a helytelen egy család életében, a szülők jogai tekintetében. Nem. Ez döbbenetes. Elnézést kérek, de végtelenül szomorú vagyok rettenetesen fájdalmas volt hallgatni ezeket a döbbenetes tragédiákat. Milyen hatóság az, akárhol is, amely megfoszt egy szülőt az alapvető jogától, amikor azt szeretne kapcsolatot tartani a gyermekével, szeretné meglátogatni. hogyan lehet egy ilyen embert börtönbe küldeni, akár egy napra, 17 napra vagy egy hónapra. Mindegy. De csak azért, mert próbál kapcsolatot tartani a gyermekével. Egy rendszer dönt az, amely arról dönt, hogy hogyan tartjuk a kapcsolatot a családunkkal, én magam is szülő vagyok. Egy kislányom leukémiában halt meg. Tudom, mit jelent ez. Tudom, hogy mennyire fontos az ilyen legérzékenyebb kérdésekben döntéseket hozni, milyen fontos a szülő joga. Ez döbbenetes. Köszönöm. No, please apologize me for... Elnézést kérek, folytatja a képviselő, elérzékenyültem a hozzászólásom a végén. De ez így nem folyhat tovább. Ez így egyszerűen nem folyhat tovább. Csak tesszük a dolgunkat, mint minden nap, de itt most nem kereskedelmi jogokról van szó, nem szellemi jogokról van szó, alapvető jogokról van szó. Valamilyen alapnormára szükség van, egy közös normára, hogy itt az unión belül a gyermekekkel és a szülőkkel szemben hogy járunk el. Ez egy alapvető követelmény nagyon jó dolog európai állampolgárnak lenni, és az európai választási kampány során elmondjuk, hogy milyen csodálatos dolog európai állampolgárnak lenni, de mit mondhatunk e petíciók benyújtóinak, ezen ügyek szereplőinek? Mi az üzenetünk? Európai Bizottságot kérdezem, mi az üzenetünk? ezeknek az embereknek tudunk-e választ adni, vagy pedig Továbbra is hallgatunk és vakok maradunk, behunjuk a szemünket az ilyen ügyek előtt, amelyek a, a szemünk előtt történnek, és cinkossá válunk. Most befejezem a hozzászólásomat, ismételten elnézést kérek, de amikor gyermekek jogairól van szó, senki nem maradhat érzéketlen. Ez a legfontosabb emberi érzés. Még az állatokban is megvan ez az ösztön. Még azt akartam mondani, még az állatokban is megvan ez az emberi érzés. Nem maradhatunk hidegek, amikor ilyen emberi jogokról van szó. Nem engedhetjük meg, hogy ez a magatartás folytatódjon javasolhatjuk a petíciók benyújtóinak, hogy forduljanak az, Európ- az Emberi Jogok Európai Bíróságához. Tudjuk, hogy ezt megtehetjük. De mennyi ideig ítéljük még arra a gyerekeket, hogy apjuk vagy anyjuk nélkül éljenek, mielőtt a strasburgi döntés megszületik? A végső strasburgi döntés, és végül a tagállam rá kényszerül, hogy a bíróság döntését betartsa hogyan mérhetjük a szenvedést. Elnézést befejezem. Köszönöm szépen. El, elnézést mondja az elnök, de még sokan szeretnének hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megkísérlem rövidre fogni a szót. Amikor ellátogattunk Dániába, Péter és én. Ez egy tájékozódó jellegű, tájékozódó célú utazás volt. Akkor egy nagyon különös dologra lettünk figyelmesek. Egy olyan dologra, amiről Viktor Bostináru eh, is beszélt, aki a saját személyes eh, sorsát, élettörténetét is drámai módon előadta. Amit ma láthatunk és hallhatunk Viktor az csak egy nagyon kis része annak, amit Dániában kellett tapasztaljunk. Itt anyáknak a beszámolóit, apáknak a tapasztalatait hallottuk. Szem előtt kell tartanunk, hogy az igazi tragédia az, hogy mindez az Európai Unióban történik. Nem egy közép-afrikai eldugott országban, vagy nem valahol a dél-amerikai őserdőben, hanem az Európai Unióban. Az Európai Unióban zárnak börtönbe anyákat kicsavart tények alapján. És ez vezet itt az Európai Unióban a gyermekeknél pszichológiai zavarokhoz, poszttraumatikus állapotokhoz. Ehhez még az is hozzájárul, hogy az emberi jogi konvenciót is megsérti a Dán kormány. Ez egy Európai Uniós tagállam kormányának a magatartása. Hallottuk a beszámolókat, a mi kontinensünkről van szó. Meghallgattuk a bizottság képviselőit is, akik eh, ugyan szolidaritást eh, nyilvánítottak, de hatáskör hiányában a szubszidiaritás miatt nem tudnak mit tenni. De hát azért ez mégiscsak egy probléma. Itt minden anyának megvan a személyes eh, sorstragédiája, a médiában is beszámolókat olvashatunk, személyesen meg vagyunk ütközve, de mit tudunk tenni ezekkel a petíciókkal azon kívül, hogy elmegyünk Dániába és megnézzük mi a helyzet? Egy biztos, nem maradhat-e szakbizottság sorai vagy falai között ezek az, ez az ügy, ez a botrány, ennek el kell jutni az Európai Parlament plenáris ülésére, hogy minden kolléga értesülhessen erről az európai botrányról. Nem tudom, hogy hogy fogjuk ezt elérni, de teljesen nyilvánvalóan az egyik legfontosabb témáról van itt szó, amit ebben a jogalkotás időszakban a petíciós bizottságban itt kezelnünk kellett. Eh, Köszönöm szépen. Bulan úr következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Én magam is szeretném együttérzésemről biztosítani a petíciók benyújtóit és támogatni a, a bizottság munkáit. A petíciók benyújtói súlyos drámán mentek keresztül. A petíciós bizottság számára valóban ezek a legszívbe markolók, markolóbb és legfontosabb ügyek. És hát nagy szerénységgel mondom, hogy ö, különböző területeken sokkal gyorsabban sikerül megoldani petíciók ügyét, mint ezen a területén. 2014-ben, 2013-ban ilyen ügyekkel foglalkoztunk, ö, ö, a, ö, olyan ö, ügyekkel, amikor valakinek nincs joga a családi élethez, amely pedig a társadalmi életnek az alap egysége. A bizottság elfogadhatónak nyilvánította ezeket a petíciókat, mely szerint az, ö, azon az alapon, hogy ez az Európai Unió hatáskörébe tartozik. És bár a szubszidiaritás elvét figyelembe vesszük, de ez nem a szubszidiaritás alá tartozik. Bár ö, Dánia ö, kicsit mazsolázik az Európai Unió eszközeiből, mégis érdemes célszerűbb lenne az Európai Unió jogi eszközeit egységében alkalmazni. Németországgal kapcsolatban is több száz petíciót kaptunk ugyanabban a témában, most pedig hasonló helyzet állt elő Dániával kapcsolatban. A petíciót benyújtók tehát nincsenek elszigetelve, bár mindegyik ügynek megvan a maga bonyolultsága, komplexitása, de a petíciós bizottság igyekszik nyomást gyakorolni, és a képzelő erejét latba vetni. Nem minden európai állampolgár ismeri a petíciónak a jogát, és gondolom, hogy számos más személy is van, aki hasonló helyzetben van, de nem nyújtott be petíciót. Tapasztalatunk az elvállásokkal és a gyermek felügyelettel kapcsolatban Németországban, és be kell vallanom, hogy már három éve foglalkozunk ezzel az ügyel, de nem léptünk előre ebben a kérdésben. Javaslatok születtek, látogatásokra került sor Németországban is, ugyanúgy, mint Dániában is és az administratív és a bírósági hatóságok tekintetében az a tapasztalat, hogy húzódnak ezek az ügyek, amíg nagykorúvá, nem válnak a gyerekek, és tulajdonképpen egy kicsit semmisé válik az ügy. A, hogyha a szülők jogellenesen elviszik a gyereket, akkor zaklatják őket a hatóságok és számos írásos kérdést nyújtottam be korábban Németország ügyében is, és ma pedig hasonló ügyekről hallottunk, hasonló kérdésekről. Tehát itt a bíróságok kérdése felmerül a tagállamokban. Számos tagállamban a tagállam jogalkotása szemben áll Gyakran az egyik országban a bíróság hoz egy döntést, a másik tagállam bírósága hoz egy másik bíróságot, másik döntést hoz a bíróság. Akkor most milyen szubszidiaritási elvet ismerjünk el? Persze, nagyon bonyolultak ezek az ügyek, és a bíróságok Németországban is általában egy koherens és elfogadható munkát végez, ott is előfordul melléfogás. Mindegyik tagállamnak olyan fellebezési lehetőséget, jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani a tag- az állampolgárok számára, amely méltó e névre. És jelezni kell a házasulandóknak, hogy ö, vállás esetén milyen joghatóság alkalmazandó. Az én országomban, Franciaországban a legapróbb faluban is ismeri az anya a jogait a ö, vegyes házasságok esetén az, a polgármester tájékoztatja erről, hiszen itt nagyon fontos döntések születnek. A jugendántal kapcsolatban, tehát a gyermekek bíróságával, fiatalkorúak bíróságával kapcsolatban Németországban <clears throat> tettem javaslatot, hiszen itt és Olaszországban még nincsen mediátor. Ugyanakkor véleményem szerint a mediátor egy, egy semleges megoldás, a lehető legsemlegesebb megoldás, és tiszteletben tartja az adott állam jogait. A megismert petíciókban ö, nem hallottam ilyen mediátorokról, ö, kivéve egy esetet, ahol arról számolt be a petíció benyújtója, hogy a mediátor nem volt hajlandó az ügyével foglalkozni, ami megdöbbentő. Tehát az Európai mediátor hálózatnak kell jelen lennie minden tagállamban, és hogyha egy mediátor nem hajlandó a felelősséget, a, a munkáját ellátni az adott tagállamban, akkor az mediátorok európai hálózatához lehetne fordulni, amely az európai állampolgároknak segítséget nyújthatna. <clears throat> Végül pedig be kell vallanom, hogy nagyon csalódott vagyok ebben a kérdésben. Nekünk, európai képviselőknek, ö, jobban lehetőségünkben áll a médiulni az egyes tagállamok médiájához. Én a saját országomban is lépéseket tehetünk, hogy a média figyelmét felhívjuk ezekre az ügyekre és problémákra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon fontos és szomorú kérdésről van szó, de felhívom a a képviselők figyelmét, hogy nincs ilyen sok időnk a hozzászólásokra. Sorry. Jeg vil tale dansk, da jeg af hensyn til en dansk offentlighed skal være sikker på, at det her ikke bliver... Nyugodtan Dánul is hozzá lehet szólni. Kérem, hogy ne értse félre a Dán közvélemény ezt a kérdést. Teljesen egyetértek azzal, amit Bulansz úr mondott. De ne felejtsük el, hogy a médiatőr és az ombudsman nem ugyanaz a ö, személy, a médiatőr Dániában más jogosítványokkal rendelkezik, mint az ombudsman. valóban nem először történik, hogy itt a szakbizottságban ilyen szörnyű, szívfacsaró történetekről hallunk. Én magam is lelkipásztor vagyok. És az a tapasztalatom, hogy gyakran az ügy másik oldaláról, másik szempontjairól hallunk. hiszen gyakran nem a mediatőr az, aki itt a felelősség terhel, hanem egyszerűen nem, nem csak a mediatőr az ombudsman segítségével lehet az embereket összekapcsolni egymással. És nem csak európai szinten vannak problémák. Az, az a szívet tépő, hogy gyakran az áldozatok nem rendelkeznek joggal, nem férnek hozzá a joghoz. Nem volt lehetőségük arra, hogy érvényt szerezzenek a joguknak, miközben pedig nem segítettek nekik. Márpedig, hogyha a petíciós szakbizottsághoz nyújtottak volna be a kérésüket, azt gondolták volna, hogy ez segítség lehet. De nem, nem tudunk nekik segíteni. Sajnos. Sok olyan esetről tudunk, amikor például Németország Jugendamtja járt el hasonlóan. És biztos vagyok benne, hogy a hatóságok elkövettek hibákat, és fontos, hogy meghatározzuk, hogy mit tehetnek a hatóságok jobban, hogyan dolgozhatnak jobban. Én tehát úgy látom, hogy az a cél, hogy Dánia is részt vegyen az égeségügyi együttműködés pillérében, és a polgári ügyek területén is területére is kiterjessze az európai együttműködést. Más tagállamok is visszautasították, hogy például a szülői jogokról vagy a szülői felügyeletről szóló jogról szóló megállapodásokat beültessék a jogrendjükbe. Könnyekre kell, hogy fakadjak, szívettépő ez valóban, de ugyanakkor hogy mondjam el, hogy gyakran a dolog másik feléről, a, a az érme másik oldaláról is kapok információkat. Egymásnak feszülő igazságokkal állunk szemben, és azt kell látni, hogy valóban egy trend, egy tendencia rajzolódik itt ki. Hogyha azt mondják, hiszen sokszor meg arról hallunk, hogy fityet a gyermekjogára és a szülők nek biztosítanak túl nagy jogot. De hát ugyanakkor úgy látom, hogy itt meg éppen azt nem láthatjuk, hogy a hatóságok mindent megtettek annak érdekében, hogy a szülők és a gyermekek jogát egyszerre érvényesítsék. Köszönöm, hogy a szakbizottsághoz fordultak, és sajnálom, hogy nem tudtunk segíteni. Köszönöm szépen, Auken asszony. Hát talán azt javasolnám, hogy a külföldiek ne házasodjanak dánokkal egész addig, amíg a dáni jogszabályok nem változnak meg. Jár úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, és én rövidre fogom a szót elegetéve a kérdésének, tekintettel arra, hogy Idogász és Vertman képviselők Eh, is szólni fognak, illetőleg eh, Viktor Bosszinárus elmondta, hogy mi a lényeg ebben az ügyben. Aztán volt itt egy tényfeltáró küldöttség is, ami ott volt eh, a helyszínen. Két órát terveztünk, és aztán éjfélig beszéltünk attól már sokkal együtt az egész problémáról. Úgy, hogy hogy senki sem képzelte volna előre, hogy ilyen dolgokat fog hallani, ilyen dolgok jutnak a fülébe, amit hallottunk. Az volt az egyik legnehezebb esténk, és az érzelmek leginkább, egyik leginkább megindító esténk. De most, ami a végkövetkeztetéseket illeti, én szeretem Dániát, sokszor voltam ott nyaralni, szuper a táj, és nagyon kedvesek az emberek, nyitottak, felzárkózottak. Úgyhogy én azt írtam címnek ide a papír tetejére, hogy így nem mehetnek tovább a dolgok, de hát úgy látszik, hogy mégiscsak tovább mennek. Legyünk pozitívek. Nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottság leszögezte, hogy lesz egy iránymutatásuk ezen a területen, kiadnak egy információs füzetet, ahol részletezik majd, hogy mi a jogi helyzet az egyes európai országokban a vállás esetén, ugyanis ezek nem ismeretes sokak számára. Nagyon fontos, hogy legyen tehát valami a kezünkben. Akarunk európai állampolgárságot, akkor, akkor vegyük tudomásra, hogy az emberek szeretik egymást, összeházasodnak, gyermekük születik, de aztán nem feltétlen történik minden úgy, hogy szeretnék. Van, meg kell nézni, mi a történet akkor, amikor elválnak egymástól, és mi a gyermek elhelyezésnek az útja módja. Itt még mindig a szubszidiatás elve működik, meg kell nézni, hogy ez megfelelően működik-e, de természetesen itt van a Dán sajátság, és a következő cím, amit felírtam magamnak, az az opt-out. Nem szabad, hogy ez az opt-out lehetősége, ez az Európai Uniós polgárok diszkriminációjába torkoljon végül is, vagy azt eredményezze. Ilyen egyszerű a dolog. Egy kérdés még a bizottsághoz, ez újra és újra foglalkoztat engem. Az embernek az a benyomása, hogy a kiszállásnak a lehetősége, Ugye én azt látom, hogy Dánia él ezzel a lehetőséggel, azért, hogy elzárkozzon az európai külfölddel szemben. Igazából nem is beszéltek velünk igazán, amikor a tényfeltárok küldöttsége ott jártunk. Nem igazán volt meg a hajlandóság. Igazából azt láttuk, hogy mindenki néz ránk, hogy mit akartott itt tőlünk itt. Tehát a kérdésem az lenne, hogy itt van ugye a kiszállás lehetősége, de hát azért van nemzetközi jog is, és Dánia is ratifikálja a nemzetközi jogot, miközben az Európai Uniós jogot vonakodik ratifikálni. Tehát valószínűleg sokkal egyszerűbb, hogyha egy kanadai vitatkozik egy dánnal, mint hogyha mondjuk egy osztrák egy dánnal vitatkozik. Nem igazán értem, hogy ez hogy lenne elfogadható. Jó, rendben, a nemzetközi jog is fontos, legyen érvényben, de hát azért Dánia egy uniós eh, tagállam hogyha nem tartja be a szabályokat, és teljesen máshogy kezeli például a gyermek gondozásának, felügyeletének jogát, a gyermek elhelyezést, akkor az probléma. Hogyha az ember kiutazik Dániából, és, és ezáltal elveszti a gyermek láthatásának jogát, azért ez probléma. Hát mi lesz itt az üzenet, amit küldünk tulajdonképpen a petíciót benyújtóknak, az első üzenet, amit küldünk nekik, hogy mi sem adjuk föl. Petíciós szakbizottságként nem adjuk mi sem föl. Újra és újra pellengére fogjuk állítani a dolgot, és természetesen jogi útra már, mint peres útra is lehet terelni majd ezt az egész kérdést az Európai Bíróságon, és harmadsorban pedig valóban kifelé kommunikálnunk kell ezeket a problémákat. Ez egy normális politikai fegyver a kezünkben, hogy nyilvánosság előtt beszélünk olyan dolgokról, amik nincsenek rendben. Újra és újra napirendre kell tennünk, meg kell kérnünk a bizottságot, hogy csináljon valamit. Meg kell vizsgálni, hogy az opt-out, tehát a kiszállás, a kimaradás lehetőség az Európai Uniós polgárok diszkriminációhoz vezethet-e a tagállamokban. Úgy gondolom, hogy nem, mert ez aztán végső soron a szerződéseknek a megsértéséhez fog majd egyszer elvezetni amikor ezt az opt-outot kitalálták, akkor igazából nem ez volt ennek a célja. Tehát, még egyszer, az opt-out nem jelenti azt, hogy nem kell szabályokat betartani, nem szabad, hogy az uniós polgárok diszkriminációhoz vezessen, és utolsó megjegyzésem, van valami olyan is, amit úgy hívunk, hogy gyermekjog. Na azzal most itt mi van? Köszönöm szépen, Zdanoka asszony parancsoljon. Rövidre. Rövidre foghatom magamat, elnök asszony, mélyen érzek a petíció benyújtóival, de azon gondolkozom, hogy hogyan mi és mit lehet tenni. Teljesen egyetettek jár kollégával, hogy nem adhatjuk fel az ügyet, de hát itt van a bizottság, jelen van az Európai Bizottság. És ezért azt szeretném mondani, hogy gyakran az Európai Bizottság adja föl az ügyet. Hiszen önök a közvetítőink, a petíció benyújtója, illetve a tagállam, az tagállami kormány és a petíciós bizottság között. És azt látjuk a dossziékben, hogy a bizottság, az ez tagállami kormányhoz fordul, a kormány formális választ ad, mondván, hogy minden rendben volna, és önök elégedettek. És egész egyszerűen nem ragaszkodnak ahhoz, hogy megfelelő választ kapjanak. konkrét a konkrét jogsértésekről választ kapjanak, hiszen általában a kormányok nagyon egyszerű választ adnak, és nem válaszolnak a konkrét vádakra. Most, hogy itt vannak, úgy gondolom, hogy azt kell kérnünk önöktől, hogy határozottan lépjenek föl, és magyarázzák meg, mutassák meg a <clears throat> kormányoknak, hogy létezik a petíció szakbizottság, és a részükről tiszteletet várunk el a mi irányunkban. Egyszerűen a kormányok fittyet hánynak az Európai Parlamentre, az európai intézményekre, és a hazai jogokra hivatkoznak. Nem itt az emberi jogok kartája és az emberi jog alapvető alapjogokat érint ez a kérdés. Ennek fényében forduljanak a tagállami kormányhoz. Köszönöm szépen, Becker úr. Becker úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt petíciót benyújtó polgárok. Rövidre fogom a szót tekintettel a drámai érzelmekkel túlfűtött politikai kérdésre, föl kell tennünk a kérdést, hogy e, mi a szerepe a jogalkotásnak, a szubszidiaritásnak és az opt-out lehetőségének. Az egészből csak azt vezethetjük le, hogy az most elhangzott javaslatok gyakorlatilag mind a politikai nyomás és a média általi nyomásgyakorlás irányában mutatnak. Ez kell, hogy legyen az első konzekvencia, amit levonunk. Én nagyon támogatom azt, hogy a bizottsághoz intézet és a tanácshoz intézet kérdések útján elérjük azt, hogy ebben az egész kérdésben a plenáris ülésen vita legyen. De én azt várom attól a vitától, hogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács a vitáig politikai és jogi kreativitásával élve valami megoldást kerest, hogy ebből a zsákutcából végre kikerüljünk. Nem elégedhetünk meg azzal, amit ma láthatunk, a status quo-val. Ha gyermekekről, a gyermekek jogáról van szó, akkor ott nincsen tolerancia ezt nyilvánvalóan levonhatjuk a mai vitából. Tehát azt kell, hogy elvárjuk, hogy az opt-out lehetőségének eh, a megváltoztatása az első számú prioritás kell, hogy legyen. Ezt várom el a bizottságtól és a tanácstól, és nem szabad, hogy a státusz quo megmaradjon. Köszönöm szépen, Vertman asszony. A bizottsággal kezdem, elfogadom a válaszokat, de sajnos nagyon fájlalom, hogy nem adnak olyan választ, amely reményt biztosítana a petíció benyújtóinak, férfiaknak, nőnek és a gyermekeiknek. Úgy gondolják, hogy valóban az opta ott az igazi válasz. Azt gondolják, hogy mi olyan naivak vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy léteznek nemzetközi megállapodások, egyezmények, például a hágai egyezmény, és egy vagy két esetben a hágai egyezményt nem alkalmazták, és kvázi az opt-out ribatkoznak azért, hogy nem használják a hágai, nem tartják be a hágai egyezményt. Ez európai viselkedés, vagy sem? Azt kell, hogy kérnem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy arra kell kényszeríteni a bizottságot, hogy szorosabban működjön egyet velünk, sokszor voltam kapcsolatban petíciók kapcsán a bizottsággal, és azt mondták, hogy csak eddig a határig mehetünk, de tovább nem mehetünk az opt-out miatt. Kíváncsi volnék, hogy az opt-out lehetőséget kínál -e számunkra arra, hogy nemet mondjunk az alapjogok emberi jogi kartájára, az emberi jogokra fityet hányjunk, a gyermekek jogára fityet hányjunk. vagy mindenfajta más jogra nemet mondjunk. Itt, kedves hölgyeim és uraim, elnökasszony, kedves petícióban nyújtok, egy európai államról beszélünk, amely az Európai Unió tagja. Persze létezik az opt-out, de jogot ad-e ez ennek a tagállamnak arra, hogy nemet mondjon az emberi jogszabály, az európai jogokra, és lábbal tiporja az európai alapjogokat? Elfogadható egy ilyen tagállam az Európai Unióban, kérdem én. Persze, mi is politikusok vagyunk, és egész jobb oldaltól egészen bal oldalig vannak képviselők. Margaret nevezel, nevetsz, de hát én is figyeltem arra, amit te mondtál. A probléma az, hogyha nem tudjuk biztosítani, hogy a jog érvényesüljön, és hogyha nem tudjuk biztosítani, hogy a legfiatalabb állampolgárok jogát is megvédjük, akkor mit tudunk tenni? Hallottuk ezeket a megrendítő történeteket. Az egyik felszólal azt mondta, úgy éreztem magam, mint a zsidók a második világháborúban, mások náci eljárásról beszélnek. Hallottuk ezt, megengedhető-e az, hogy politikusként az állampolgáraink jogát hagyjuk, hogy lábbal tiporják? Mi több, harmadik államokból jövő állampolgárok, akik nálunk élnek. Nem engedhetjük meg, hogy fittyet hányjanak erre, ezekre a jogokra, kukába velük mondván, ez megengedhetetlen. Ne biztatgassanak engem, meg ne kritizáljanak itt beszólásokkal, hiszen ki az, aki megszüli a gyermeket? Akárhogy is nézzük, ez az anya. Kérdésem tehát az, hogy ezeket a nőket, de néha az apákat embernek, személynek tekintik-e, vagy pedig Dániában jobban kezelik-e az államokat, az állatokat, mint az embereket, mint az apákat és az anyákat. Aztán itt sor további felvetésem van. hatóságokkal gyűlik meg a bajunk. Van egy-két olyan ügy, amelyben kiderült, hogy a dokumentumokat rosszul adták ki. Mi több, van valaki, aki, biztos, aki bizonyítani tudja, hogy rendelkezik az eredeti dokumentummal, majd pedig egy másik dokumentumot állatott, állap, állítottak ki a jogvita másik résztvevője javára. Már pedig a dokumentációhoz való hozzáféréshez való jogot is meg tagadták. Ez is az opt-out, erről is az opt-out szabályoz, ezt is az opt-out teszi lehetővé, hogy eltüntessék az eljáró hatóságok a dokumentumokat. Az egyik peti- a petíció egyik benyújtója velem beszélt, és megkérdezte, hogy Vertman azt, hogy mit tehetünk? Hát, hogyha eltűnt egy dokumentum, mit tehetünk? Megengedhetjük? Ezt kérdezem, tisztelt bizottság. És persze az összes tagállam irányába is fel kell tenni ezt a kérdést. Igazi kérdés a számomra, hogy ez még európai normá. És egy további kérdést fel kell vetnem. A gyermekeket kvázi bebörtönözték. Hallottuk ezt ma, és hallottuk a Dán ö, tényfeltáró utazáson, hogy nem utazhatnak ki az országból az anyák. Egész egyszerűen ma hallottuk, hogy két napra akart valaki elutazni Dániából a gyerekével, nem engedték. Valóban megvonjuk a gyermekektől a szabad utazás jogát, azt a jogot, hogy mást lássanak a világban? Tényleg ezt akarjuk a gyermekek számára biztosítani? Aztán az ombudsman is említették, kedves delegációtagok, kedves kollégák. Jártunk a Dán ombudsmani hivatalban, és az ombudsman arról tájékoztatott, hogy mit tehet az ő hivatala, az ő irodája. Ma pedig hallottuk, hogy mit mondott az ombudsman az egyik petíció benyújtójának. Valóban az ombudsman hivatalához kell fordulni, ha ilyen választat kérdem én. Nem akarok mindent megismételni, de egy valamit nyomatékkal szeretnék elmondani. Ez egy szisztematikus probléma Dániában úgy tűnik, bár más országokban is vannak problémák, de ez itt egy rendszerszerű, szisztematikus probléma, és ez csak a jéghegy csúcsa. Ez csak a jéghegy csúcsa, sok száz esetről tudok, és én is ismerek olyan embereket, akik szintén száz embert, száz, eset ismer, száz esetet ismernek, illetve ők egyenként százat ismernek, hát százszor száz, az pedig már nagyon sok ezer, tízezer, vagy még annál is több. Egy szóval, komoly politikai problémával állunk szemben, mondhatnám Dániában valami bűzlik. Köszönöm a petíció benyújtóinak, hogy hogy benyújtották a petíciókat. Köszönöm, hogy bennünket, az Európai Parlament képviselőit tájékoztatták arról, hogy mi történik egy ilyen elismert tagállamban. De igazából kételjén vannak, hogy továbbra is elismert lesz ez a tagállam. Hova vezet mindez, kérdezem én. Nekem is el kell gondolkoznunk ezen, gondolkoznom ezen. Hiszen valóban előbb-utóbb valószínűleg az lesz, hogy nem jön, nem házasodnak majd dánokkal mások. Hát én osztrákon kívül senkit nem vagyok hajlandó öm, férjül fogadni, vagy élettársul fogadni. Hát teljesen értem ezt, hát nem vagyok bolond, hogy ilyen helyzetnek kitegyem magam, úgyhogy csődbe megy a kapcsolat, Valóban a plenárisra kell vinni ezt az ügyet, már két évvel ezelőtt felvetettem, mire ki mindenki azt mondta, hát nem, ez csak egy egyéni probléma, ez egy egyéni ügy. Hát jól láthatjuk, hogy ez drámai probléma, és semmilyen módon nem tekinthető egyedinek. És még egy észrevételem volna. A Weilharter esetben a bizottság hamisan állította be az ügyet, teljesen rosszul képviselte. Nem ő volt az, aki elrabolta a gyermeket. Azért kell ezt elmondanom, kedves elnökasszony, mert elolvastam az ügyet és a Mazzoni asszony által kiküldött módosítót, és azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság valóban hamis információkat adott számunkra. Igazi dokumentumra van szükség, végezetül pedig, hogy mondjam el azt is, hogy hívjam fel mindenki figyelmét arra, hogy az Európai Parlament képviselői csupán arról beszélhet, annak az alapján szólalhatnak fel, amilyen dokumentumokat megkaptak. Ez azért nagyon fontos, mert sokan vannak, akik a hitelességünket kérdőjelezik meg, már pedig bennünket a saját munkánk, eh, a saját, hát, saját eh, szolgálataink háttér ehm, és alapmunkája befolyásol, ezen dokumentumok alapján tudunk dolgozni, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy gyerekek visszatérhessenek a szüleikhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, valóban megrendítő volt ez a mai délelőtt. Bostinár úr, parancsoljon, csak még egy valamit szeretnék elmondani, hogy mi, miért nehéz a keserűségünktől eh, elbúcsúzni, de egy konkrét javaslattal élnék. Egyrészt, kezdjünk, kezdeményezünk egy szóbeli kérdést vitával és állásfoglalással. Másodszorban pedig írjunk a bizottságnak, hogy kezdje el a munkát egy dokumentumon, amelyel európai szinten szólítja meg ezt a problémát. Az ország neve persze számít, de hogyha más tagállamokban is történik valami ilyesmi, akkor nem csak az egy, ország, egy országról van szó. Tehát szólítsuk fel a bizottságot, hogy kezdeményezzen egy olyan jogszabályt, amely eh, megakadályozza a jövőben az ilyen tragédiák létrejöttét. Bostiner úr, Bostiner úr, azt gondolom, hogy ez az elnök szerepe, hogy ilyen összegzést eh, alkalmazzon. Tehát le, le szeretném zárni vitát, és össze szeretném foglalni. Jogomban áll, vagy sem? Megdöbbentő nap volt ez. Shakespeare emlékeztetett, mely szerint valami bűzlik Dániában. Igen. Ebben az esetben valóban valami bűzlik Dániában. Még nem fejeztem be, figyelmeztetem a kollégákat. Ez egy politikai, ö, ideológiai kérdés, és megdöbbentő, hogy olyan országban történik ez, amely az Európai Unió tagja északi részén helyezkedik el, és nagyon sok köze van az európai ideálhoz. Nem tudom, hogy a Dán kollégák mit csinálnak a Dán parlamentben a helyzettel az ügyjel kapcsolatban. Ezt nem tudom. Auken asszonyt megkérem, hogy tájékoztassa a Dán Nemzeti Parlament képviselőit. Amit tehetünk, írhatunk egy újabb levelet a Dán hatóságokhoz, és remélem, hogy ezúttal válaszolnak. David azt mondja, hogy nem kell írnunk. A bizottságnak természetesen azonnal, sürgősen tájékoztatást kell adni ezekről a petíciókról, mielőtt ide kerülnek, és a, érdemes az Európai Parlamentnek is megvitatnia ezt. Ezt a koordinátorok ürésén fogjuk eldönteni. Még egy ö, dolog. Szeretném tájékoztatni ö, önt, hogy a Dán kormány tá- számos választ adott. Tudom, hogy nem, önök nem elégedtek meg a válaszsal, de nem igaz, hogy azt mondja, hogy nem igaz, de igaz, válaszolt mondja az egyik képviselő. Sajnos le kell, sajnálom, hogy így kell lezárnunk ezt az ülést, folytatja az elnök. Nagyon köszönöm a petíciót benyújtóknak, köszönöm a kollégáknak, reméljük, hogy a bizottság előáll majd valami ötlettel, hogy ezt az ügyet előre vigye, és a parlament ezt támogatni fogja. A következő ülés pedig Igen, volt még egy kérdés, hogy azokkal az ügyekkel kapcsolatban, hogy ezeket nyitva tartjuk-e a 45-öst és a 47-est töröljük.